Iniziamo i nostri... Megkezdjük a munkánkat. Mint általában szeretném informálni önöket, hogy interneten át is nézhetik az ülésünket. Az egyes napirendi pontunkat megkapták már június 11-én. Néhány módosítási kérelem kérelmet kaptunk, úgyhogy ma egy új napirend tervezetet nyomtattunk ki, és az is fontos, hogy a koordinátorok ülésére hagyjunk időt, éppen ezért 17 órakor be fogjuk fejezni a mai ülésünket. Arra is szeretnék emlékeztetni, hogy itt ebben a teremben holnap reggel, holnap délelőtt az ülésünk végén a vizsgálóbizottság tagjai, a tárgyalófelek itt fognak összeülni. Átérünk most a második napirendi pontra, az elnök közleményeire. A koordinátorok által 2012. június 11-i ülésükön megfogalmazott ajánlásokról van szó. Duff képviselő úr jelentését fogjuk többek között ma megvitatni. Ezzel kapcsolatosan van egy javaslat az alelnökök megválasztásával kapcsolatosan, abban az esetben, ha több alelnökről van szó, egy munka dokumentumot készített elő DAF képviselő úr, megvannak a módosítók, éppen ezért e, meg kell vitatni azt, hogy bevegye DAF képviselő úr a módosító javaslatokat, vagy ne. Tehát az ülésünkön ezt a dokumentumot is meg fogjuk vitatni ami pedig az elektronikus aláírásokat illeti, a, mm, itt a 156-os cikkről van szó, az eljárás szabályos 156-os cikkéről. Ezzel kapcsolatosan a koordinátorok egyetértettek azzal, hogy módosítják az adott cikket, a 156-ost, cikket, és úgy gondoljuk, hogy megfelelő jogértelmezéssel lehet lezárni ezt a témát. Holnap francia és angol nyelven meg fogják kapni az erről szóló dokumentumot. Karlsruhe-ban tett látogatást egy delegációnk, és a, az alkotmányügyi bírósággal és képviselővel találkoztunk. Úgy gondolom, hogy kitűnő volt ez a látogatás. Nagyon magas szinten fogadtak bennünket, az elnök, az alelnök fogadott bennünket. Ami a tartalmat illeti, úgy gondolom, hogy sokkal több időre lenne szükség, hogy a különböző érveléseket elmélyülten megvitassuk természetesen voltak vélemény különbségek is. Az alkotmányügyi bíróságnak más véleménye van bizonyos nemzet, nemzeti jogokkal kapcsolatos kérdésekről, és természetesen ezeket a véleménykülönbségeket tudomásul vettük, hogyha ezzel kapcsolatosan van mondandójuk, akkor erre sor kerülhet, de menjünk tovább. Holnap délután lesz egy párizsi találkozás. Egy delegációnk megy holnap délután Párizsba, Guerrero, Le Grip, Duff, Romevai, Rueda, Fox és Egnyú képviselők lesznek tagjai ennek a delegációnak. Már egy másik alkalommal is voltunk Párizsban? Nem. Ők jöttek ide először, aztán mi mentük el Párizsba, tehát ez egy folyamatos eszmecsere, már hónapok, hónapok óta tart, tanak a tárgyalások, az Európai Parlament részvétele az Európa Tanácsban és más intézményekben szintén folyamatos tehát a, itt is le kell zárni majd a tárgyalásokat. Ahogy mondtam, holnap délután megyünk el Párizsba, hogyha nincs ellenvetésünk, akkor áttérünk a harmadik napi rendi pontra, nevezetesen a január 16-i ülés jegyzőkönyvének elfogadásáról van szó. Ha nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintjük ezt a jegyzőkönyvet, és átérünk a négyes napi rendi pontra. Tehát igen, itt volt a módosítási kérelem e ponttal kapcsolatosan. Igen, tehát azt kérték, hogy módosítsuk a, ezeket a napirendi pontokat, amelyek következnek. Comunque questo è quello completo, perché ora c'è un foglio, ma l'ho lasciato. Allora diciamo di parlare subito. Tehát akkor a negyedik és az ötödik napirendi pontokról fogunk beszélni együttesen. Tehát az ötös napirendi pont a tárgyalások az emberi jogok Európai egyezményhez történő csatlakozásáról szól. Mellesleg tehát holnap délután erről szó lesz Párizsban. Kérem, hogy Guerrero képviselő úr vegye át most a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy ön is említette, elnök úr, ezek a tárgyalások ö, folynak az Európa Tanács közgyűlésével, valamint az Európai Parlament képviselői között folyamatosak ezek a tárgyalások már egy év óta. El kell mondani azt is, hogy a párizsi találkozónak az a célja, hogy a tárgyalásokat fellendítsük, ugyanis a tárgyalások megfeneklettek a tanácson belül most már egy jó ideje. Minden arra utal, hogy a tárgyalásokat sikerül majd fellendíteni, és számos nehézséget meg tudunk oldani a felmerült nehézségeket. Ahogy tudják, mm, egy tervezetet, egy jelentés tervezetet, egy megállapodás tervezetet már előkészítettünk az Európai Bizottság és az Európa Tanács között a konzultációk folynak az Európai Bíróságon is, de ezek a konzultációk csak akkor lehetségesek, hogyha az Európa Tanács is arra mandátumot ad. Az Európa Tanács azonban számos fenntartással élt, és a fenntartásai két tagállamból mal kapcsolatosak ezek a tagállamok számos problémára mutattak rá, vannak kisebb problémák, aztán vannak nagyobb akadályok, amelyeket mindenképp meg kell oldani. A kisebb problémák közül vannak olyan módosítók, amelyek pontosításokról szólnak. Ugye az Európai Unió az nem egy tagállam, úgy, mint a többi tagállam, amelyek tagjai az Európai Egyezménynek. Ezzel szemben az Európai Uniót úgy kell tekinteni, mint egy specifikus entitást. Éppen ezért a megfelelő módozatokat meg kell találni, és pontosítani kell az identitását az Európai Uniónak. És ez egy más típusú identitás, mint egy tagállam identitása. Ugye a tagállamok, az aláírói az egyezménynek, Hát vannak olyan problémák, amelyeket már sikerült megoldani, aztán vannak olyanok, amelyek technikai jellegűek. A különböző mechanizmusokat illetően, az előzetes véleménykikéréseket illetően, aztán vannak más nehézségek, például az egyezménnyel kapcsolatos szavazást érintő problémák, aztán a bírósági végzések, határozatok alkalmazása, az Európai Unió tevékenységével kapcsolatosan. Egyes tagállamok, amelyek nem tagjai az uniónak, bizonyos fenntartásokat fejezték ki, például, hogy a szavazások során az unió ugyanúgy szavazhat-e, mint az adott tagállam, egy többségi szavazásról van szó, és általánosságban az ilyen típusú eljárás nem teszi lehetővé a különböző jogsérelmek elleni fellépést azon tagállamok számára, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak. Hogy megoldjuk ezt a nehézséget, a bizottság azt javasolta, hogy egy közvetítői eljárást hozunk létre, nevezetesen egy olyan intézményt, amely lehetővé teszi a megegyezést két fél között. A miniszterek tanácsa ezen egyezményhez kötődően nem szavaznak, hanem ezzel ellentétben megpróbálnak konszenzus kialakítani. Minden esetre a javaslat az, hogy egy közvetítői testületet, szervet hozzunk létre, amely megpróbál mm, konszenzus kialakítani, és éppen ezért el lehet kerülni a szavazást. Mert mm, ugye a problémát okoz az, hogy többségi szavazásról van szó. Tehát ezek a, azok a módosítók, amelyek esetleg néhány problémát okoznak, a többi nem, de mindenképpen a cél az, hogy fellendítsük a tárgyalásokat, és az Európa Tanács, miniszteri tanácsa el kell, hogy fogadja a tárgyalások megnyitását, újranyitását a felendülés érdekében. 19-e és 22-e között, tehát holnap és 22-e között az Európa Tanácsnak az Emberi Jogi Bizottsága tanácskozik, és valószínűleg javaslatot tesznek arról, hogy a tárgyalásokat nyissuk meg újra, és reméljük, hogy egy olyan időszakra kerül sor, amely lehetővé teszi azt, hogy megegyezen a két fél. Természetesen vannak olyan kérdések is, amelyeket az Európai Uniónak kell megoldania. A bizottság hivatalos javaslatot tesz, amelynek a célja az, hogy néhány belső szabályt módosítson, de ez nem érinti a megállapodás az Európa Tanácssal. Mely, mely pontokról lenne szó, ahol a belső szabályokat kellene felülvizsgálni? Például a bírák megválasztása az ilyen, egyik ilyen pont. Az, Euró, az Emberi Jogi Európai Egyezményhez kötődő eljárásokról van szó. Az Európai Bizottságnak kell elfogadnia egy eljárást. Azonban úgy gondolom, hogy nagyon nehéz fejlődést elérni ezen a területen, hogyha nincs meg a bizottság, a tanács és a parlament között a megállapodás. Más problémákat is meg kellene oldani, például a a bizottság a bírók megválasztása, a bírói biz, biz, testület megválasztása azról a arról a pontról van szó, amely az Európai Bíróság bíráinak megválasztásával foglalkozik a szerződésen belül. amikor az Európa tanácsal való kapcsolatról beszélünk, egy olyan eljárást kell kialakítani, amelynek értelmében az Európai Bírót fogják, főbírót fogják megválasztani. Itt a szerződés 255-ös cikkéről van szó, amelynek értelmében meg kell oldani ezt a problémát a bírói választással kapcsolatosan. A második megoldandó probléma a az Európa Tanács közgyűlésével kapcsolatos. Itt a az, annak a panelnak a megválasztásáról van szó, amely az Európai Parlamenttel tárgyal folyamatosan. Itt az adott dokumentum kimondja, hogy a parlament fontos szerepet játszik abban, hogy a főbírót és a bírókat általában kinevezzék. Ami az előzetes véleménykikérést illeti, itt is a jogalapnak megfelelően folyik egy vita, és úgy gondolom, hogy politikai téren nincsenek nagy kihatása. Itt a 352-es értelmében járunk el a tanácsban természetesen egyöntetű szavazásra van szükség, a parlamentnek a véleményét meghallgatva. Itt a, a parlament szerepét sem kell módosítani, ugyanis a parlament véleményezési szabadsággal él, ami a belső szabályokat illeti, és amelyek bennünket közvetlenül érintenek. Ezekkel kapcsolatosan a bizottság azt mondja ki, hogy hogy az egyezményhez való csatlakozás hoz az szükséges, hogy a 47 fél aláírja ezt az egyezményt, és akkor lehet csak a belső szabályokat felülvizsgálni. Erről már volt szó, sőt Kramer úr egy meghallgatást is szervezett meg, és tudjuk azt, hogy vannak fenntartások Franciaország részéről is, amely a közös kül- és biztonsági politikával kapcsolatosan vetett fel kérdéseket, nevezetesen, hogy ezt a politikát vegyük ki a európai egyezményből, valamint az is elhangzott, hogy egy záradékra lenne szükség a tagállamok és az Európai Unió hatáskörét illetően. Tehát tisztáztuk ezt a kérdést, végül Franciaország elfogadta a megállapodást, és azt fejezte ki, hogy mindenféle fenntartását tehát hogy nem él többé fenntartással már. A másik fenntartás az Egyesült Királyság részéről jött a tanács kidolgozta az egyezményhez való csatlakozás különböző elemeit, és egyesek úgy tekintik, hogy az Egyesült Királyság is egyetért a megállapodása, és nem fog többé fenntartásokkal élni. Természetesen elég nehéz ugye előre látni azt, hogy hogyan is fog eljárni az Egyesült Királyság. Hogy lezárjam ezt a dossziét, ugye azt látjuk, hogy az Európa ö, Tanács részéről voltak ö, ö, fenntartások, megfeneklett ez a munka, szeretnénk fellendíteni a tárgyalásokat az Európa Tanácssal, és az Európa Tanács is kész arra, hogy ugyanígy cselekedjen még itt a hét során. Tehát a tárgyalások második szakaszát elindíthatjuk, és megoldhatjuk a felmerült problémákat. Tehát a hatásköröket kell mindenképpen tisztázni a külpolitika és a biztonságpolitika terén, technikai problémákat, technikai mód, jellegű módosítókat kell tisztázni, és a mediációs, a közvetítői elemeket is mindenképpen tisztázni kell, valamint az európai határozatokkal kapcsolatos alkalmazásokat. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Kramer úr itt van a bizottság részéről, és jó lenne talán, hogyha megadnánk neki a szót, és elmondaná, hogy a tárgyalások hol is tartanak jelenleg a bizottságon belül. President, um... Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselőasszonyok, képviselő urak. Valójában nagyon keveset tudok hozzátenni ahhoz, amit Gerero úr mondott. Szinte eligazításként hatott az, amit hallottunk most, mintha a bizottság tartotta volna. Azt mégis hozzátenném, hogy valóban lesz egy ilyen indító találkozó Strasbourgban e hét csütörtökön, ahol megindul a tárgyalás. Az Európa Tanács részéről minden szükséges intézkedést meghozott a múlt héten a miniszterek bizottsága, úgyhogy ez a kick-off találkozó létrejön, ami a kéréseink tartalmát illeti mármint hogy a csatlakozási tervezetet hogyan módosítsák. Én csak azt hangsúlyoznám, ahogy Gerero úr is helyesen mutatott rá, két terület van, amelyek meglehetősen jogi és technikai jellegűek. Az egyik a miniszteri bizottságban a szavazási jog szabályozása, ez egy politikaibb kérdés az Európa Tanácsban Ugyanakkor a megállapodás tervezett egyensúlya, architektúrája 2011. júniushoz képest nem kerül megváltoztatásra és nagyon egyértelműen leszögeztük az Európa Tanács nem EU tag tagállamaitól érkezett partnereinknek, hogy teljes mértékben osztjuk azt a prioritásokat, mi szerint a miniszteri bizottságnak hatékonyan kell a jövőben is felügyelni a bírósági döntések végrehajtását. Egyetértek Gerero úr konklúziójával, hogy jó úton haladnak a dolgok. Ez egy második forduló a kéréseink alapján, de úgy tűnik, hogy nincs már akadály a tanácsban, blokkoló akadály, mint néhány hónappal ezelőtt, és ennek nagyon örül az Európai Bizottság, illetve nagyon hálásak vagyunk a tanács lengyel és dán elnökségének, akik lehetővé tették ezt az előrelépést. Természetesen amennyiben a jövőben bármilyen késedelem vagy probléma alakul is ki, az Európai Bizottság, ahogy mindig is tette, bizalmas, zárt formátumban ezt a szakbizottságot és a LIBE szakbizottságot tájékoztatni fogja a helyzetről. Ami a belső szabályokat illeti, Gerer úr ezt is említette, az Európai Bizottságnak nincs még hivatalos javaslata, annál az egyszerű oknál fogva, hogy a belső szabályok a csatlakozási megállapodáson kell, hogy alapuljanak a 40 e, állam és az EU megállapodása alapján, de mivel még nincs végleges tervezet a csatlakozási e, szerződéshez, nem szeretnénk elébe menni a tárgyalásoknak egy ilyen hivatalos javaslattal. Egyébként e, hangsúlyoznám, hogy a egy ilyen aktusnak a legális formája, vagy jogi formája, illetve jogalapja mindenképpen olyan, hogy egyhangúságot igényel a tanácsban, ahogy Gerer úr is mondta, illetve a parlament jóváhagyását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor elkezdjük a vitát. DAF képviselő kapszót. Elnök úr, mindenkinek jó napot kívánok. Szeretnék köszönetet mondani Gerrero és Krémer uraknak a, az ismertetésért. Úgy gondolom, hogy legalább két dologról kell szólnom. Egyfelől a parlamenti közgyűlésben ülő képviselők véleményére lennénk kíváncsiak a kérdés politikai eh, aspektusát illetően, hiszen mind a 47 eh, tagállamnak jóvá kell hagynia eh, a végső megállapodást, és közöttük ott van Oroszország és Törökország is. tagállamok jobban látják majd, a közgyűlési kollégák jobban látják majd, hogy Ankarában és Moszkvában mi lesz a végső hozzáállás. Fontos az időzítés is, a menetrend. Ez egy nagyon fontos javaslat az Európai Uniónak csatlakoznia kell a, az egyezményhez, és ennek a csatlakozásnak mélyreható kihatásai lesznek az alapjogok védelmére Európában. és bizonyos joghézagokat is be fog tölteni ez a csatlakozás a jelenlegi mechanizmusokhoz képest. Azt is tudjuk, hogy az Európai Bizottság a véglegesített megállapodás tervezetet a számvevőszéknek is megküldi véleménykérés céljából. Úgyhogy meglehetős időt fog mindez igénybe venni, nem engedhetünk meg magunknak további időhúzást belső vitáink miatt a e témában. De abból, amit Kramer úr mondott, én azt szűröm le, hogy a brit kormány legalább abba belement most már, hogy a Lisszaboni szerződés logikáját kövesse. Azzal kapcsolatosan, hogy mandátumot adjunk az Európai Bizottságnak az egyes jogviták vonatkozásában, illetve a miniszteri bizottságnak. Hogyha ez igaz, akkor legalábbis az Egyesült Királyság részéről érdemi előrelépés történt, és ez jó hír. Köszönöm szépen. Most pedig Browns képviselő következik. Én teljes mértékben eh, érdeklődéssel hallgattam ezeket az eljárás jogi nehézségeket, de van egy alapvetőbb kérdésem is, olyan kérdés, amit eh, különböző politikai színezetű emberek tettek eh, fel nekem, nem csak eurokritikusok, mint jó magam. Az a kérdés, hogy miben fog megváltozni a helyzet az EU csatlakozása által az egyezményhez, aminek ugye eddig egyedi tagállamok voltak a tagjai. Az Európa Tanács emberi jogi egyezménye állítólag az EU jog részét képezné. Erre nincs igazán szükség, hiszen az elmúlt 50 évben az Egyesült Királyság már ugye részes állama volt ennek az egyezménynek, mégsem volt része az egyezmény a, az Egyesült Királyság belső jogának. Viszont itt a szakbizottságban többen azt mondják, hogy közösségi jog része lesz az emberi jogi egyezmény. Ez azt jelenteni, hogy a tagállamoknál, illetve az Európai Luxemburgi Bíróságnál is kikényszeríthető lenne a benne foglaltak tartalma. Így felvetődik a kérdés, hogy az emberi jogi egyezmény első rendűséget élveze az EU jog aktusaival szemben, például az alapjogi kartával szemben ebben az esetben az emberi jogi bíróság szava lenne a végső. Vajon a az jogi bíróság ítéleteit vonhatjuk-e kétségbe ilyenkor, vagy pedig az EU jogot? Nem tudom, hogy jól értettem-e mindazt, ami eddig elhangzott. Köszönöm. Hát ez egy olyan probléma, amelyről már számos esetben volt vita, a különböző dokumentumokról, emberjogi dokumentumokról, bírá, a bírói igazságszolgáltatással kapcsolatos problémákról, hát számos véleménycserére került már sok. Én ugyan fontosnak tartom az előzetes vélemény kikérést is. Következő képviselő. Hefner képviselő, köszönöm szépen, rövid leszek. Ugyanis eh, Gerer úr eh, tulajdonképpen már eh, egy nagyon átfogó beszámolót nyújtott nekünk, és úgy gondolom minden létező témára kitérve tájékoztatott bennünket, és jelen pillanatban nem is kell döntésre jutnunk, ez is igaz és itt van a Párizsi találkozó is, amelyre nem sokára sor kerül, ezért szeretnék hangot adni azon reményemnek, hogy remélhetőleg hamarosan sikerül a nehézségeken túljutnunk, és egyúttal szeretném elmondani ezt is, hogy egy kicsit meglep, hogy ilyen sokáig tart ez a folyamat, meglep egy kicsit, hogy még mindig ennyi a nyitott kérdés. Csak az Egyesült Királyságot nevezném meg ezzel összefüggésben, amely nem csak ennek a dossziénak az esetében, de más ügyekben is újra és újra nehézségekkel küzdködik abban a tekintetben, hogy teljes mértékben elköteleződjön a közösségi joganyag mellett. Jó lenne, hogyha végre sikerülne előbbre jutnunk, és sikerülne hatályba lépnie a szobaforgó rendelkezéseknek. Köszönöm. Köszönöm. Azt hiszem, hogy számos megjegyzést hallottunk most. Guerrero, Guerrero kollega, nem tudom, hogy hozzá akar még tenni valamit az elhangzottakhoz a holnapi vita előestéjén. Köszönöm szépen. Három észrevételt hallottunk, és azt hiszem, hogy én is elmondhatom a véleményemet az elhangzottakkal kapcsolatosan. Duff úr elmondta a véleményét, azt hiszem, hogy ez egy nagyon óvatos javaslat, amelyről szólt. Ugye számos tagállam aláírta már ezt az egyezményt, de tisztázni kell dolgokat világosan kell látni, hogy mi is a helyzet, és mi is a politikai helyzet. Ugye utalt Dafur Oroszországra, Törökországra, és a bizottságnak is megvannak az információi ezekkel kapcsolatosan. Talán Kramer úr elmondhatja, hogy mi is a véleménye arról, hogy hogyan lehet felgyorsítani ezt az egész ütemtervet, amit, amiről Brandt úr beszélt. Általánosságban azt mondhatom el, hogy ez a helyzet, az a helyzet ma a múlttal kapcsolatosan a helyzetet összehasonlítva, hogy most vannak aktusok, vannak az Európai Uniónak különböző jogi aktusai, vannak törvényei, léteznek a jogszabályok, ezeket alkalmazni kell, ami pedig hogy itt precedensről van ez szó, vagy nem. Ugye az előzetes véleménykikérésekkel kapcsolatosan van egy elvi megállapodás az Emberjogi Bíróság és a és az Európa Tanács között is. Én azt mondanám, hogy én ennek a bizottságnak tagja vagyok csak, folytatjuk a tárgyalásokat, de Kramer úr ugye kimondottan szakértő ezen a területen, tehát nem lehet azt mondani, hogy egy, egy Guerrero kontra Kramer folyamatnak vagyunk tanúi. Köszönöm szépen, hogy az elnök úr. Tehát ez az ötödik napirendi pont volt, amelyet lezárhatunk, és most a négyesre térünk rá, ugye itt volt ez a módosítás. Ez a pont szintén Guerrero kollégának a jelentése, nevezetesen az eljárási szabályzat 70. cikkének módosítása az intézményközi tárgyalások a jogalkotási eljárások során témában. Erről a témáról is már nagyon sok szó esett. Június 20-a a módosítók hat, benyújtásának határideje. Guerrero képviselő a különböző frakciók vezetőivel is számos esetben találkozott, tárgyalást folytatott, és úgy gondoltuk, hogy ezt a témát azért napirendre tűzzük, már csak azért is, mm, hogy az összes véleményt meghallgassuk. Július 12-én lesz a szavazás. Guerrero képviselő úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen nem is tudom, mit is fűzhetnék még hozzá ehhez a témához. Az eljárási szabályzat 70. cikkének módosításáról van szó. Egy dolgot azonban mégis elmondanék. Nem is tudom már, mely változatban szerepelt a tervezetben de valahol történtek még további módosítások, azt hiszem. Mit is jelentenek a legújabb módosítások? Nos, nem szeretnék untatni senkit. Nem akarom még egyszer tövéről hegyére elmondani, hogy mi is történt az edélyek során. Összefoglalásképpen azonban mégis elmondanám, hogy a jelentés egyik része foglalkozik a döntéshozatali eljárással és az átláthatóság kérdésével, érinti a háromoldalú egyeztetések során való eljárásrendet, az intézményközi tárgyalásokat, és így tovább. Mindezen pontok esetében nagyjából egyet is érte, értünk. Ha esetleg valaki úgy gondolja, hogy nincs széleskörű konszenzus, akkor kérem jelezze, de azt hiszem, hogy az egyetlen terület, amely nagyobb problémákat okozott, ez volt tulajdonképpen a legnagyobb buktató, Nos, itt a plenáris ülés szerepköréről van szó. Hogyha egy szakbizottságnak van egy mandátum a tárgyalások megkezdéséhez, és arra vonatkozóan, hogy első olvasatban lezárja a tárgyalásokat, akkor a plenárison vita folyhat erről, és adott esetben módosíthatnak ezen. Két lehetséges forgatókönyv van. Először is, hogyha van egy jelentés, egy olyan jelentés, amelyet az illetékes szakbizottság már többséggel elfogadott, és a 70. 70. cikk szobaforma módosítása ebben az esetben kimondja, hogy az illetékes szakbizottságnak el kell fogadnia ebben az esetben tehát a jelentést, célok megfogalmazása, általános irány, mutattatások, és így tovább, ezek kivételt képeznek. Hogyha egy olyan eljárásról van szó, ahol tehát a kevésbé kézzel fogható dokumentumokról van szó, akkor a szakbizottságban erről külön szavazni kell, de a standard eljárás, az általánosan elfogadott eljárás az, hogy a szakbizottság egy jelentést fogad el. Hogyha a szakbizottság így jár el, tehát egy jelentést fogad el, Ezután a plenáris elé kerül a jelentés. Az eljárási szabályzatnak vannak erre vonatkozó cikkei, szabályai, rendelkezései, amelyek kimondják, hogy a plenáris ülésnek hogyan kell döntése jutna, jutnia, illetve hogyan kell eljárnia. Hogyha egy frakció, vagy egy szakbizottság, vagy több mint 40 képviselő ellenvetéssel él, Abban az esetben a plenáris ülés foglalkozhat az adott jelentéssel, és adott esetben módosíthatja azt. Abban a tervezetben azonban, amelyet én készítettem, erre nem tér ki a szöveg explicit módon, hiszen ez az általános szabály, amelyet már egyébként is tartalmaz az eljárási szabályzat, és így érvényben van. Tehát hogyha egy frakció, vagy 40 képviselő, vagy egy szakbizottság ezt kéri, akkor a plenáris elé kerül a jelentés. Mi a helyzet a második forgatókönyv esétben, hogyha tehát nem egy jelentésről van szó, hanem más egyéb dokumentumokról ö, van szó, egy sor módosításról például, vagy iránymutatások megfogalmazásáról, általános célok megfogalmazásáról a tárgyalások során. Ebben az esetben a vonatkozó dokumentumokat lefordítják a szükséges nyelvekre, az elnökök értekezlete megkapja a szöveget, és dönt utána arról, hogy a következő plenáris ülés napi rendjére tűzi-e ezt az ügyet. Ott aztán vitára kerül sor, és hogyha az elnökök értekezlete nem kívánja napirendre tűzni és vitára bocsátani az adott szöveget, akkor, és ez az utolsó javaslatom erre az esetre vonatkozik, a parlament képviselőinek egy tizedek követelheti azt, hogy napirendre tűzzék mégis ezt az ügyet. Legalább két frakció képviselőire van szükség, tehát legalább két különböző frakcióhoz kell, hogy tartozzanak ez, e, ezek a képviselők. Ők ebben az esetben módosítókat lehet benyújtani. Szeretném elmondani, hogy amikor megkezdtem a jelentéssel kapcsolatos munkámat, akkor egyre azt tapasztaltam, hogy egyre hangosabb egy az egyik fenntartás a parlamentben, ami általánosságban véve tárgyalási eljárásokat illeti az első olvasatbeli megállapodások kapcsán. Sokszor elhangzott, hogy az egyes illetékes szakbizottságoknak túl nagy a mozgástere, túl nagy súlyjal esik latba az ő véleményük, és nem vonják be a folyamatba az egész parlamentet sokan azt hangoztatták, hogy az egész parlamentnek közösen kellene dönteni a tárgyalási mandátum meghatározásáról, sőt, sokszor elhangzott az is, hogy a tárgyalásokat nagyon gyorsan lefolytatják, és éppen ezért egy a mi intézményünk parlamentként nem tudja mindig elérni azt, amit el szeretne érni. Tehát az első olvasatbeli megállapodásokkal kapcsolatosan általában ezek a megjegyzéseim másodszor. Ennek a szakbizottságnak a legutóbbi ülése alkalmával az AFKO szakbizottság tagjait és főként a koordinátorokat megkértem arra, hogy a frakciójukon belül is vitassák meg ezt az ügyet. Remélem, hogy a benyújtott módosítók tükrözik a frakció belső vitájának eredményét is. Harmadsorban pedig szerettem volna megjegyezni még azt is, hogy függetlenül attól, hogy mely mechanizmus kerül végül is alkalmazásra. Amikor meghatározzuk, hogy mekkora kell, hogy legyen az a kisebbség, amely biztosíthatja, vagy követelheti azt, hogy egy témával foglalkozunk a plenáris előtt, figyelembe kell vennünk azt is, hogy elég időre van szükség ahhoz, hogy a frakciók egy belső vitát lefolytathassanak arról, hogy a plenáris ülésen milyen álláspontot szeretnének frakcióként képviselni. Tehát ehhez időre van szükség. Úgy gondolom, hogy az összes frakcióban felmerült ez a probléma. Azt hiszem, minden frakcióban az az álláspont alakult ki, hogy nem szabad, hogy a plenáris elé kerüljön egy téma, anélkül, hogy maga a frakció egy belső vitó, vitát lefolytathasson az adott témáról, meghatározhassa a frakció álláspontját, a, és felkészüljön a vitára. Tehát összefoglalva, hogyha egy jelentésről van szó, akkor az eddig érvényben lévő szabályok vannak érvényben, tehát egy szakbizottság, egy frakció vagy 40 képviselő gondoskodhat arról, hogy a plenáris elé kerüljön az ügy. Ha nem jelentésről van szó, akkor az elnökök értekezlete dönt, hogy a napirendre tűzi a kérdést, vagy sem. Ha úgy dönt, hogy nem, akkor eh, két frakció, illetve a képviselők egy tizede gondoskodhat arról, hogy mégiscsak plenáris eh, napirendre tűzzék a kérdést, és aztán egy vitára kerül sor, eh, ahol módosítókat lehet benyújtani és végül szavazásra kerül sor. Én azt gondolom, nem kellene ezt a témát újra végigrágni, meg kellene várnunk, hogy milyen módosítók érkeznek majd, és természetesen, mint minden egyes esetben, készen állok a kompromisszumra, és szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy konszenzus alakuljon ki. Azt hiszem mindannyian egyetértünk lényegében abban, hogy az eljárási szabályzatunkat úgy kell kialakítanunk, hogy ha már módosítani kell, akkor a lehető legnagyobb többség álljon rendelkezésre. Köszönöm. Köszönöm szépen Guerrero képviselő Tarkovsky kollega következik. En primer lugar, muchas gracias por tu trabajo, eh, por tu paciencia. Enrique. Először is eh, nagyon szépen köszönöm az eddigi munkádat, és köszönöm a türelmedet is, hiszen eh, biztos vagyok abban, hogy nem egyszerű téma ez. Tulajdonképpen a kör négyszögesítését kíséreltük meg, annak érdekében, hogy a döntések eh, legitimebbek, átláthatóbbak legyenek, ugyanakkor azonban növekedjen az egész eljárás hatékonysága is, és természetesen ne csorbuljanak a parlament jogai sem. Ez nem mindig egyszerű, ezért egy kicsit hosszabb ideig tart, míg kompromisszumra jutunk. Úgy érzem, hogy az első olvasatbeli megállapodások esetében a legnagyobb probléma abban áll, hogy előfordulhat, hogy a legitimitás csorból ugyanis a különböző szakbizottságok egészen másképp közelítik meg az első olvasatbeli megállapodásokat. Más szakbizottságokban a kollégák sokszor úgy érzik ilyenkor, hogy őket nem hallgatják meg, nem figyelnek oda a véleményükre. A jelentéstevő és a koordinátorok, ez többször is elhangzott különböző szakbizottságokban, teljesen kisajátítjuk, kisajátítják maguknak az egész folyamatot, a többieket pedig figyelembe sem veszik. Ennek révén egy olyan abszurd helyzet alakult ki, hogy néhányan, akik egyfajta változást szerettek volna látni, meggondolták magukat, miután saját maguk is és szerepbe jutottak. Lehet, hogy ez a parlament működésének természetéből, jellegéből adódik, de azt gondolom fontos mindenkinek a az aggájait figyelembe venni, annak érdekében, hogy az egész folyamat szabályszerűbb legyen, legitimebb legyen, és azt hiszem, Enrique nagyon jó javaslatokat terjesztett elő. Ezek révén világos, hogy hogyan kell eljárni a szakbizottságokban, hogyan kell a tárgyaló csoport, csoportok, csapatokat összeállítani. És világos az is, hogy hogyan kell a koordinátoroknak eljárni, illetve a szakbizottsági elnököknek. És a jogalkotási munkát végző szakbizottságokban azt hiszem mindenképpen elérjük majd a célunkat, és nem kell majd, nem csorból majd a hatékonyság, a parlament előjogai sem csorbolnak, viszont sokkal igazságosabb lesz az egész folyamat, és átláthatóbb. A kisebbség kérdése még egy kicsit vitatott, a frakción belül végeláthatatlan viták zajlottak erről, a mi frakciónkon belül. Azt hiszem egyértelmű, hogy az elnökök értekezlete elé kerül az ügy, de mi történik aztán a plenárison, hogyha végül napirendre tűzik a kérdést? Egy lehetőség, amely az átláthatóságot és a legitimitást növeli, fontos, hogy tartalmazzon egy olyan opciót is, hogy a parlamenten belül kisebbségek is jogai is erősödjenek. Szerintem egyetlen egy frakciónak is jogában kell, hogy álljon, hogy módosítókat nyújtson be. Úgy gondolom, erre változtatásra szükség lenne. És hogyha változtatjuk az eljárást, akkor fontos látni azt is, hogy az esetek 90%-ában ez a javunkra lesz, hiszen így a különböző szakbizottságok azt érezhetik, hogy bevonják őket a folyamatba, meghallgatják a véleményüket, és így tulajdonképpen elkerülhetjük a félreértéseket. De ha mégis előállna egy olyan eset, hogy az egész plenáris ülésnek közösen be kell avatkoznia, akkor lehetőséget kell teremteni arra, hogy minél többen részt vehessenek a folyamatban, és ilyenkor fontos, hogy ne csak az illetékes szakbizottság véleményét vegyük figyelembe, hanem az egész parlament véleménye is érvényre juthasson, ha erre igény van. Épp a múlt héten a kettes csomaggal kapcsolatosan voltak pozitív tap- tapasztalataink ennek kapcsán. A szakbizottsági szavazás után a plenárison is történt egy szavazás erről a kérdésre, és ez mindenképpen megerősítette a mandátumunkat, ez eljárás technikai értelemben nagyon fontos és nagyon jó volt, hiszen így pártpolitikailag senki sem élhet vissza egy témával. Köszönöm. Köszönöm szépen Taszkovszi kollégának. Hefner kollega következik. Ja, herzlichen Dank, Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr, és kedves kollégák. Az első olvasatbeli megállapodások célja hogy a munkánkat társjogalkotóként gyorsabbá tegye és hatékonyabbá adott esetben, és be is vált ez a módszer, ez az eszköz. Azonban egy dologgal vigyáznunk kell. Ez egy új eszköz, egy új jog, egy új eljárás. Ügyelnünk kell arra, hogy ez valóban megerősítsen minket parlamentként, és ne gyengítse a parlamentet. Ezért azt gondolom, hogy néhány azon kérdések közül, amelyeket Guerrero eh, képviselő felvetett a jelentésében, nagyon fontosak a parlament eh, szerepére vonatkozóan a jogalkotásban, de arra vonatkozóan is, hogy hogyan értelmezzük általában véve a demokráciát. A demokrácia ugyanis nem mindig csak a hatékonysággal függ össze, hanem a reprezentativitással, a képviselettel is. A demokrácia ugyanis fontos, hogy szavatolja, hogy minden szereplő beleszólhasson a végső eredménybe. Különösen igaz ez egy parlament esetében, amelynek a tagjai választott képviselők. Én például, de gondolom több kolléga esetében is igaz is, többször leveleket kapok a kapreformmal kapcsolatosan, sokszor kérnek engem arra, hogy ezért vagy azért harcoljak, vagy ez vagy az ellen harcoljak. Leveleket kapok rendszeresen a strukturális alapokkal, a kutatási keretprogrammal, számos más egyéb témával kapcsolatban is, és sok-sok esetben azt kellene válaszolnom a feladónak, a választóimnak, hogy erre nekem nincs befolyásom, ugyanis egy első olvasatbeli megállapodásban tárgyalnak erről, erre kijelölt képviselők a tanácssal és az Európai Bizottsággal, és ha nekem van ebbe beleszólásom, akkor csak a plenáris szavazáson, akkor azonban már nem kínálkozik lehetőség arra, hogy módosítsunk a szövegen, akkor már gyakorlatilag megvan a végeredmény. Ez az árnyoldala a dolognak. Hiszen fontos, hogy azok az emberek, akik megválasztanak bennünket képviselőknek, akik egyfajta feladatot adnak nekünk, hogy ők megbízhassanak bennünk, hozzánk fordulhassanak, és hogy mi képviselők igenis hangot adhassunk véleményünknek, amikor ilyen fontos, főként jogalkotási kérdésekről van szó. Ezért összességében az első olvasatbeli megállapodás jó, van értelme, de gondoskodnunk kell arról, hogy az eljárás mindig átlátható legyen, mindig demokratikus legyen, és hogy az eljárás minden egyes szakaszában legyen lehetőség azt mondani, hogy álljunk meg egy pillanatra, lehet, hogy itt ezt mégis a plenáris elé kellene bocsátani, vitára kellene bocsátani a plenáris ülésen. Ez az egyik legfőbb kérdés, és amelyről még döntenünk kell. Összességében nagyon köszönöm a jelentéstevő munkáját. Azt gondolom, hogy a jelentés annak révén, hogy a frakciók az elmúlt időszakban sok ízben tárgyaltak egymással, ennek köszönhetően sokkal jobb lett az eredmény. Az én frakcióm esetében még két központi jelentőségű kérdés maradt nyitva. Először is mi úgy gondoljuk, hogy minden első olvasatbeli megállapodás számára világos mandátumra van szükség, amelyet a szakbizottság ilyen módon el is fogad, nem pedig általános iránymutatások formájában, sokkal inkább egy világos szövegként, egy tervezetként módosításokkal. A második dolog pedig, hogy lehetőség kell, hogy legyen arra, hogy plenáris elé kerüljön egy adott kérdés, abban az esetben, ha megmutatkozik, hogy a szakbizottságban vagy a szakbizottságok között egyfajta vita alakul ki, tehát hogyha a parlament egy jelentős része ezt fontosnak ítéli. Volt több megbeszélésünk erről, a frakción belül is több, többször beszéltünk erről. A fra- az én frakciómon belül vannak különböző álláspontok azzal kapcsolatosan, hogy mi legyen, hogyan, kell, hogyan határozzuk meg a pontos arányt vagy a számokat, hogy hány képviselőre van szükség hogy a plenárisra kerüljön egy ügy. Az én frakciómban öm, többségében úgy gondolják a kollégák, hogy két frakció legyen a meghatározó, illetve a parlamenti képviselők egy tizede, tehát tíz százaléka. De ez világosá teszi azt is, hogy a plenárison, mi legalábbis úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos, hogy a plenárison legyen lehetőség szavazni a módosításokról, és hogy a plenárison történő szavazás döntő jelentőségű legyen a tárgyalási mandátum szempontjából. Tehát, hogyha megnézzük ezt a három lehetőséget, amit szerepel, fontos, hogy minden egyes esetben kell, hogy lehetőség legyen arra, hogy a plenárison szavazzunk, és nem csak igen-nemmel, hanem módosításokat is lehessen benyújtani. Ez a kérdés, valamint az, hogy mi azt szeretnénk, hogy alapvetően egy ilyen mandátum ne csak iránymutatásokból álljon, hanem világos, meghatározott mandátum legyen a szakbizottság részéről, ez számunkra nagyon fontos. Ami a háromoldalú egyeztetést illeti, illetve az átláthatóság szavatolását, annak mikéntjét, a visszajelzést, azt hiszem a frakciók egymás között is nagyjából megállapodtak. Mi ezzel nagyon egyetértünk, ahogyan ez most a jelentésben benne áll. Köszönöm szépen Hefner képviselőnek, most pedig Duff képviselőnek adom meg a szót. Elnök úr, úgy gondolom, hogy sokáig eh, toporogtunk, hónapokig toporogtunk e kérdés körül, és azt gondolom, hogy most már nagyon itt lenne az ideje, hogy gyorsan döntést hozzunk, eljussunk a konklúzióig. Úgy gondolom, hogy Gerer úrnak igaza van abban, hogy a kompromisszumos módosítókat hangsúlyozza, amelyek tiszteletben tartják és tükrözik a frakciók véleményét, az ALDE frakció az ő vonalát fogja követni. Én az EPP-nek csak annyit mondanék, hogy mindenek előtt nagyon fontos, hogy ne hozzunk létre olyan rendszert, ami rutinná tenné azt, hogy ezek a kérdések mindig eljussanak a plenárisra. Úgy gondolom, hogy ez hiba lenne, másfelől pedig az EPP frakciónak tiszteletben kellene tartania a nála kisebb frakciók véleményét is. talán nem mindig eh, lesz a legnagyobb frakciója ennek a háznak az EPP, és eh, talán nem érdeke neki sem, hogy ilyen formula alakuljon ki a kérdések plenárisra juttatása ügyében. hiszen akkor ő is más helyzetben lesz. Úgy gondolom, hogy a tagok 10 százaléka, ami két frakcióból érkezik, vagy két frakciót képvisel, az optimális megközelítés. És Ebben a szakbizottságban igazából a konszenzus így alakult ki ebben az irányban. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy Guerrero képviselő úr akar reagálni az elhangzottakra? Igen, köszönöm. Én osztom azt az elképzelést, amit Csakovszki kollega ismertetett, hiszen az érdemi részt, a tartalmat illetően már konszenzus van közöttünk, hiszen arról van szó, hogy a bizottság elfogad egy világos mandátumot, nagyon világosan, pontosan kell megfogalmazni a dolgot, a tárgyaló delegáció plurális kell, hogy legyen, az összes információs ülésen ott kell, hogy legyen a bizottság, illetve az összes előadó, árnyék előadó értesüljön mindenről, és végeredményben mielőtt a plenárisra kerül a kérdés, a szakbizottság hozza meg a döntést. Most ami az átláthatóságot és a különböző frakciók képviseletét illeti, erről már konszenzus van. Na most, ami engem legkevésbé aggaszt, attól függetlenül, hogy nem tudtunk benne megállapodni, egy csomó körülmény miatt az, hogy a plenárisra jut egy kérdés, mert bizonyos számú képviselő, bizonyos számú frakció így meg úgy dönt, hát egy kivételes helyzetről van itt szó. Nos, a szakbizottság mandátuma terjed ki egy bizonyos jelentésre, de hát kivételes esetben mondjuk 40 képviselő esetében, ugye plenárisra lehet vinni egy vitát, hogy a plenárison zajoljon le ez a vita. Most, hogyha nincs szó jelentésről, akkor orientációkról, alapelvekről van szó, más jellegű dokumentumokról. Most a jelenlegi közhangulatban itt a parlamentben az elnökök értekezlete gyakorlatilag minden esetben beviszi a plenárisra, a plenáris napi rendjére a kérdést. Gyakorlatilag, ahogy Andrew is mondta, egy apróságból csinálunk óriási problémát, pedig nagyon korlátozott ennek a realitása. Az elnök értekezett dönt róla, hogy mi a helyzet. Két frakció, egy tized, vagy 40 képviselő legyen érintett. Én a következőt mondanám a legnagyobb óvatossággal. nagyon óvatosan fogalmazok, nem inspirál túlságosan ez a jelentés engem, de szerintem nem lenne helyes, hogyha a legnagyobb frakció, a többségi frakció kerülne előnyös helyzetbe egy házszabály módosítás révén. Ez nem lenne jó. Ráadásul a módosítók alapján megállapodásra lehetne jutni, arról az egyetlen dologról, amiből még nem tudtunk megállapodni, hiszen minden további ügyben megállapodtunk. A során mit tegyen egy szakbizottság, mi a feladata, egy jelentés hogyan kerül a plenárusra, hogyha megvan ugye a mandátum, vagy mit tesz az értekezlet. Tehát e, gyakorlatilag mindenben sikerült, 98%-ban sikerült már megállapodnunk. Úgyhogy én azt mondom, hogy várjuk meg a módosítókat és én megpróbálok úgy eljárni, hogy jelen lehetőleg ne legyen megosztott végül is a szavazáson a parlament. Köszönöm szépen, Guerrero kollégának az elvitett munkát, és mindazt, amit a jövőben tenni fog. Most pedig áttérünk a hatos napirendi pontra a parlamenti eljárási szabályzat írásbeli nyilatkozatokról szóló 123-as szikének módosítása. Rafael Czaszkowski úr a jelentéstevő. Erről a jelentésről már számos esetben volt szó, májusban, február, májusban már 2011-ben, aztán ebben az év februárjában, áprilisban, március 29-e volt a módosítók benyújtásának határideje, tehát ez már lejárt, de úgy gondoltuk, hogy napirendet tűzzük ismételten ezt a témát, mert holnap lesz a szavazás, és vannak módosító javaslatok, erről esetleg a kompromisszumokról beszélne nekünk Csaszkowski kollega. Köszönöm szépen! Ugye itt az írásbeli nyilatkozatokról van szó, de önök is tudják, hogy mi volt az eredeti álláspontom, ez pedig az volt, hogy az írásbeli nyilatkozatoknak korlátozott hatásuk van, és sok esetben rossz benyomást keltenek nevezetesen e házról, és igazából a jogalkotási folyamatra nincs kihatása. Itt egész egyszerűen írásbeli nyilatkozatokról van szó. Én az én jelentésemben elég kritikai, kritikus voltam e témát illetően, és nagyon kemény nyelvezetet használtam. Én azt hiszem, hogy tehát e-, ebben sikeres is voltam. Továbbá nagyon érdekes megoldások születhet lépnek, nevezetesen azon írott nyilatkozatok között, amelyek nem jogalkotási nyilatkozatok, és azok között, amelyeknek van jogalkotási kiadások, különbséget kell tenni. Mert úgy gondolom, hogy számos olyan eszközünk van, amelyekkel lehetővé lehet tenni e, tehát a különbséget amikor nem jogalkotási dokumentumokról van szó, úgy kell őket kezelni, mint ahogy ezt a módban is tettük. Ugye az Európai Parlament elnöke dönt arról, hogy mely nyilatkozatokat kell a tagoknak aláírniuk, és melyeket nem, és azon nyilatkozatok, amelyek kiatása lehetnek a jogalkotási folyamatra, azok esetében kezdeményezhet az Európai Parlament, kezdeményezheti az Európai Parlament a jogalkotási folyamatot. A vita az eszmecsere után, valamint a, a módosítások benyújtása után én úgy gondoltam, hogy egy kicsit a, enyhitek a nyelvezetemen, de azért még mindig azt mondom, hogy itt az írásbeli nyilatkozatoknak korlátozott a kihatása, e, egy kiegyensúlyozott helyzetet kell kialakítani, e, megvannak a különböző eszközeink, a kapányolással kapcsolatosan is, és ezeket igenis alkalmazni lehet. Amikor az írott nyilatkozatokról van szó, e, számos ugye kollega módosítókat nyújtott be, minimum három politikai frakcióból tíz tagnak kell benyújtani a módosítókat, hogy itt valami is megváltoztathassunk, itt nem egy forradalmi dologról van szó, ami nem jogalkotású írásbeli nyilatkozat, az a kapcsolatosan minden ugyanúgy maradhatna, mint régi, mint régen, és az elnök dönt arról, hogy mi az, amit elő lehet terjeszteni, mi az, amit nem, amelyek jogalkotási kiatással vannak. Azok esetében követjük Roberto Gualtieri véleményét, álláspontját, nevezetesen, hogy a parlamentnek nem kell saját kezdeményezés jelentéssel előállni, és, és egész egyszerűen eljárásbeli folyamat során is lehet megoldást találni, de a jogalkotási hatású iratkozatok esetében a, az elnöknek kell döntenie, hogy a bizottság felé teszel javaslatot, vagy a parlament egy saját kezdeményezéssel áll elő. Ebben az értelemben az írott nyilatkozatok mindenképpen fontos eszközt jelenthetnek a kampányolás során a az, az emberek tudatának a, az erősítése során, és át lehet őket alakítani olyan kezdeményezésekké, amelyek az EU mechanizmusa szempontjából fontosak lehetnek. Természetesen mindig az adott bizottság, jogalkotási bizottság fogja eldönteni, hogy valóságos, valódi jogalkotási folyamat lesz-e az adott írott nyilatkozatokból, vagy nem, és milyen jogalkotási tartalmat lehet adni nekik, és melyek azok, amelyek jogi dokumentumá válnak a továbbiakban. Ahogy már az elején mondtam, az Európai Parlamentnek egy valódi kihatással kell lennie a jogalkotási folyamatra, és mindenképpen meg kell ragadni ezt a lehetőséget, és a saját kezdeményezéshez való joggal élnie kell a parlamentnek, de úgy gondolom, hogy ha ilyen erőteljes álláspontjaink vannak, akkor fontos részt venni ebben a jogalkotási folyamatban. Azért döntöttem erről az eszmecseréről, hogy rámutassunk arra, hogy mennyire fontos ez a szöveg. Nem csak arról van szó, hogy mindenképpen egy jogalkotási szöveget szeretnénk megvalósítani, de egész egyszerűen szeretnénk néhány ötletet, gondolatot kifejteni, és a jövőben mindenképpen ö, el kell gondolkodni az írott nyilatkozatok hatékonyságán, meg kell nézni, hogy hogyan működik ez az egész folyamat. És az a legfontosabb, hogy elindult a vita, elindult ez a folyamat, és ezzel is jelzés küldünk arról, hogy mennyire fontos lett a parlament szerepe a jogalkotási folyamatban, különböző intézkedések is nagyon fontosak lehetnek a tagok szempontjából. Köszönöm. DAF képviselő úr. Um, um, I... Elnök úr, gratulálok Csaszkowski úrnak egyes kompromisszumos módosítóihoz. hiszen elég drámaian ellentmondó vélemények között próbál konszenzust kialakítani itt a folyamat elején. A hármas kompromisszum viszont mintha nem lenne itt, vagy nem szerepelne, esetleg a hármas kompromisszumról is szólhatna néhány szót. Én úgy gondolom, hogy még több időre lesz szükségünk, hogy áttanulmányozzuk a szavazólistát, illetve a kompromisszumos javaslatokat, mielőtt szavazunk. Én csak a múlt hét végén láttam őket, illetve a legtöbb előadói javaslat még nem volt a kezemben szavazás előtt, meg szeretném ezeket is ismerni. A szavazást esetleg elhalaszthatnánk a júliusi ülésünkre. Gualtieri úr módosítójával kapcsolatban ami ugye a 42-es szabályra vonatkozik, nem a 123-asra. Úgy gondolom, hogy érdekes javaslat ez, ami támogatást érdemel. Ő a küszöböt emelné a javaslatok kezdeményezésénél, a bizottságnak tett javaslatok kezdeményezésénél, jogalkotási kezdeményezésekről lévén szó, szigorúbb és pontosabb eljárást hozva létre az ilyen kezdeményezésekhez. Én nem ellenzem ezt, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ragaszkodjunk a világos különbségtételhez az írásbeli nyilatkozatok között egyfelől, és a jogalkotói tevékenységük között másfelől. Kíváncsi vagyok, hogy az elnökök értekezlettel mit fog mondani, amikor olyan írásbeli eljárás módosítását javasoljuk, ami az adott jelentés hatáján kívül helyezkedik el. Nem tudom. Minden esetre több időt kérnék, hogy a frakcióm áttanulmányozhassa az előadó javaslatait, mielőtt szavazunk. Köszönöm szépen. Igen, már döntöttünk arról, hogy elhalasztjuk ezt, tehát holnap térünk vissza a témára, Gualtieri kollega kap szót. Azért kértem szót, mert Cita még nem volt itt, de most már itt van. Először is szeretnék köszönetet mondani Czaszkowski kollégának, hogy egy pozitív álláspontot fejtett ki e témát illetően amelyhez mi nyújtottunk be módosító javaslatokat. Elégedett vagyok, és egyetértésemet fejtem ki, ami a módosítókat illeti, ugye azt hiszem, hogy technikai szempontból itt kompromisszumos módosítókat kell kialakítani. DAF kollégát is hallottuk, most, ha jól értettem Tar- Tarkovsky kollégától, a már megszerzett jogokból semmiféle jogot nem fogunk elveszíteni, tehát meg lesz minden tagnak a kezdeményezési joga, egy jogalkotási folyamattal kapcsolatos folyamatban, tehát itt egy kis változtatásról van szó, és azt hiszem, hogy a minőségen javít ez a kis változtatás, ugyanis garantálja a már megszerzett jogok megtartását és újabb jogokat is jogokról is szól. Tehát ez azt jelenti, hogy a belső rendszerben egy sokkal ö, koherensebb rendszert tudunk bevezetni a jövőben. Természetesen konszultációra még szükség van, informális konszultációra a frakciókkal, a frakció vezetőkkel. Erre még idő kell, ennek még időt kell szentelni. A technikai szempontból, hogyha bátorítjuk azt, hogy az aláírások, írásbeli nyilatkozatokkal is ö, erősítjük, bátorítjuk a képviselők hatáskörét, szerepét, és az adott szövegekben ö, a már létező szövegekben, tehát például a 153-as cikk értelmezését vesszük alapul, tehát a Tarkovszki javaslat szövegében úgy gondolom, hogy be kell venni mindazt, amit DAF képviselő is elmondott, nevezetesen, hogy a képviselők szerepe erősödik, és ezzel indokolni is lehet azt, hogy az írott nyilatkozatok, amelyek nem jogalkotási kihatással vannak, elfogadása terén mi is a helyzet. Én összességében elégedett vagyok a jelentéstevő javaslatával. Gurmai képviselőasszony, köszönöm szépen. Kedves kollégák, elnök asszony, elnök úr, nagyon kevesen vagyunk itt, hogy egy nagyon fontos témáról ugye vitatkozzunk, de azt hiszem, hogy mindenki egyetért azzal, hogy az írásbeli nyilatkozatok jelentősége változott, más nagyobb kompetenciákat kapott az Európai Parlament az új Lisszaboni szerződésben, éppen ezért a 100 23-as cikk módosítása is nagyon fontos lehet a jelenlegi körülmények között az írásbeli nyilatkozatokra vonatkozóan. Én is úgy gondolom, hogy Rafalnak az volt a célja, hogy újító gondolatokat vegyen, vigyen be ebbe az egész folyamatba, vannak olyan politikai aggodalmak is, amelyeket nem lehet parlamenti vagy más eszközökkel, eljárásokkal megoldani. Éppen ezért üdvözöljük a kompromisszumos módosítókat, amelyeket Rafael kidolgozott, és természetesen szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, hogy a koordinátorunk Roberto módosítóit is bevette, mert Roberto Gualdieri ugye ezt javasolta, hogy tegyünk különbözetet az írott nyilatkozatok strictus sensu és a 123-as cikkben foglaltak között. Kedves kollégák, én is nyújtottam be módosító indítványokat már annak érdekében, is, hogy a helyzet javuljon, mert úgy gondolom, hogy nagyon nagy lehetőségek vannak az írásbeli nyilatkozatok terén, komolyan, komoly lehetőségünk vannak ezen a területen, hogy az intézmények számára is biztosítsuk a hatékonyságot, a nem több mint három hónapon belül a különböző intézményeknek informálniuk kell a parlamentet, amikor más intézmények nem megfelelő módon kezelik az írásbeli nyilatkozatokat, akkor a parlament napirendet tűzheti az adott szakbizottságban ezt a témát, ami az írásbeli nyilatkozatokat illeti a, mindenképpen meg kell tartani mindig az eredeti nyilatkozatokat, persze az átláthatóságot biztosítani kell az adott eredeti nyelven, és elektronikus regiszterre is szükség van, a, a, és a parlament honlapján szintén ezt meg kell nyilvánítani. Júliusban tehát a kompromisszumos módosítókról lesz szavazás. Tudom, hogy vannak problémák, de a kompromisszumos módosítók nagyon jók, és azt hiszem, hogy hogyha a szavazást elhalasztjuk, akkor sokkal jobb lesz a jelentésünk. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Igen, erről már döntöttünk. Bonds képviselőnek adom meg most a szót. Um, I'm not somebody who's, uh, abused. Köszönöm szépen. Én nem szoktam visszaélni az írásbeli nyilatkozatok rendszerével, egyetlen egyszer nyújtottam be ilyet. Néha, néhányszor támogattam különböző frakciók uh, tagjainak írásbeli nyilatkozatait, uh, egészen váratlanul, hiszen általában nem szimpatizálok ezekkel a frakciókkal, de Adott esetben az ügyet támogatandónak tartottam. Úgy gondolom, az írásbeli nyilatkozatok a szabad véleménynyilvánítás egyik formáját képezik, és úgy gondolom, csak bizonyos esetekben szabad korlátozni ezt a lehetőséget. Hogyha bizonyos írásbeli nyilatkozatok sértő jellegűek vagy károsak, ez nem igazi ok, hiszen a parlament elnöke a 123-as cikknek megfelelően betilthatja az adott írásbeli nyilatkozat megjelenését. Sok esetben úgy gondolom, hogy elektronikus úton sokkal olcsóbb lenne ezeket benyújtani. Hogyha az intézményt valamilyen módon korlátozza egy-egy nyilatkozat, ez okot adhat arra, hogy korlátozok ezt a lehetőséget. Duff úr beszélt bizonyos pólókról, amelyek esetleg sértő jellegűek lehetnek, ezeket én még nem láttam, de majd a jövőben azért odafigyelek, hát ha sértenek engem is. Úgy gondolom, hogy ezen felül sok olyan reform, amelyet ma magától értetődőnek nevezünk, egészen kis dolgokkal kezdődtek, gondoljunk csak a rabszolgatartás eltörlésére és egyebekre, sok esetben Egyének tűzték ezt zászlajukra, és ma már teljesen magától értetődőnek veszük ezt a reformot, tehát nem érve az sem, hogy adott esetben egy írásbeli nyilatkozat csak kis dolgokkal foglalkozik, ezért nincs rájuk szükség. Továbbá a három frakció általi támogatottság is egy külön ügy. Az egyéni képviselők, akiknek nincs meg három frakció támogatása, gyakorlatilag akkor másodrangú képviselőnek tekinthetők, legalábbis a szobaforgó szabályok alapján. Köszönöm. Allora. Köszönöm szépen. Tarkovsky képviselő, kérem, hogy zárja le a vitán. First of all, I mean the most important... Mindenek előtt a legfontosabb dolog, Természetesen szívesen adunk további időt, hogy minden frakció alaposan átgondolhassa a módosítókat, és júliusban szavazunk. Másrészt, ami a kompromisszumokat illeti, mindenek előtt Robertonak teljesen igaza van a legutolsó módosító, 67-es számú tulajdonképpen a következő kompromisszum, ugyanis megváltoztattuk Roberto javaslatát, átdolgoztuk azt. És ami a lényeg, az az, hogy a jogi szolgálattal is átbeszéltük a dolgot, és mivel nem avatkozhatunk bele az egyes képviselők egyéni jogaiba, valóban módosítani kell bizonyos módosítókat, er, az árnyékelőadókkal erről beszélni fogunk. Ami a konkrét módosítókat egyenként illeti, lesz egy-két módosítás az egyesnél, Robertónak teljesen igaza van, hogy az eljárási szabályzatból a világos magyarázatot tartalmaznia kell, ami a többi illeti az elektronikus nyilvántartásról is valamit be fogunk írni, egy fontos módosító volt egyes képviselők számára. Ha jól emlékszem, akkor az összes módosítók közül talán csak egy érdemi áldemódosítót nem vettünk át. Itt az szerepelt, hogy az írásban nyilatkozatok nem kötelezőek a házra nézve. A többi módosító esetében mindenkinek próbáltuk figyelembe venni a véleményét, anélkül, hogy az egyensúly megváltozna voltak olyan módosítók, amik elveszítik a jelentőségüket, mert volt egy jobb megfogalmazás, amikor az egyensúlyra törekvés közben figyelembe vettük azokat is. Aztán, ami a nem jogi jellegű módosítókat illeti, úgy gondolom, hogy az elnöknek nagyobb mérlegelési jogkört kell adni. Andrew ezt javasolta, hogy mit nyújt be és mit nem. Nekem tetszik ez az elképzelés, a kompromisszumokba be fogom venni. Tehát pillanatnyilag a leginkább a már megvitatott módosítókat tartalmazzák a kompromisszumok, egyes módosítók nem a mi szakbizottságunktól tovább mennek, és azt mondják, hogy tökéletes az írásbeli nyilatkozatok rendszere, ez nem tükrözi a kompromisszumunkat. Na most, ami az egyes módosítót illeti, ugye finom hangoljuk az eljárás jogi szabályzat interpretációjával, illetve lesz tehát az elektronikus nyilvántartásról szó, és az ötös kompromisszumról már jelzések történtek. Nos, úgy gondolom, hogy a végső formában öntés megtörténhet, mert ez csak finom hangolást jelent. Az a legfontosabb, hogy hogyan alakul a kezdeményezés joga, itt van még némi nézeteltérés, ezt tisztázni kell, hogy miért is Részletesen megvizsgálhatjuk természetesen a módosítókat, amennyiben felfogásbeli különbségeknél nézeteltérés van, akkor ezen pontosíthatunk úgy gondolom, hogy a legtöbb érdemi módosítót figyelembe vettük, a véta folytatódhat, Nyilván nem ideális eszköz a nyilatkozat eszköze, de hogyha ezt megfelelően kezeljük, akkor a jogalkotási hát, jogköre a háznak nem sérül. Megfelelő megfogalmazással jó jelzést küldhetünk a választóinknak. Úgy gondoljuk, hogy a házelnökének mérlegelési jogkörét bővítve tudjuk finom hangolni a jelenlegi rendszert. Alapvetően ennyit akartam mondani, bronzúrnak pedig a pólókat leszámítva, amiről nem szólnak a kompromisszumok. Nos, azt mondanám, hogy ugye a lehetőség megvolt, és meg is marad. Nem akarjuk azoknak a képviselőknek, nem akarjuk a képviselőknek a jogát csorbítani, bármiről lehet nyilatkozni, csak ne keltsünk hamis látszatot, úgy gondolom, hogy jó, hogyha az emberek tudják, hogy mivel kapcsolatban van ennek a háznak valós jogköre, és mivel kapcsolatban nincs, és az eljárási szabályzat módosítása is erről szól. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen Tarkovszki képviselőnek. Lezárjuk ezt a vitát. A hetedik pont következne vagyis a 7-es, 8-as nem, hanem a 9-es napirendre térnék át, pedig az eljárási szabályzat alelnökök megválasztásról szóló rendelkezésének módosításáról szól, én vagyok jó magam a jelentéstevő. A koordinátorok arról döntöttek, és önök is megerősítették, hogy ma tűzzük napirendre ezt a témát, hogy mi is fog történni a jövőben. Emlékeztetek arra, hogy egy hasonló témával már foglalkoztunk egy olyan esetben, amikor egy alelnököt kellett helyettesíteni, megválasztani, és akkor ugye azt mondtuk, hogy az általános szabályt kell alkalmazni az alelnökök megválasztásáról. És egy hangulag felkiáltással is meg lehet választani az adott alelnököt, hogyha tehát egy alelnököt kell megválasztani. Ez nem vet fel semmiféle problémát az alelnökök rangsorolását illetően, és meg kell vizsgálni azt a kérdést, hogy ha nem egy, hanem több alelnököt kell megválasztani, és hallottuk DASZ képviselő véleményét is ezzel a témával kapcsolatosan. Az alelnök elnökök megválasztása kapcsán ugye elhangzott az, hogy egy szavazatot vegyünk alapul az értékelésnél. És a ö, jelöltek számát is a lehető legkevesebbre kellene csökkenteni, tehát minimum számú ö, alelnök jelöltről lenne szó. Az eljárási szabályzat 14-15-16-os cikkének alapján kell tehát az alelnökök megválasztása témáját megvizsgálni. Azt hiszem, hogy a DAF képviselő javaslatát meg kell vizsgálni, és erről mindenképpen vitát kell indítani, már csak azért is, hogy kövessük-e DAFS képviselő javaslatát, vagy pedig ne. Azt hiszem, hogy Tehát van már egy munkadokumentum, amely létezik, és ebben a dokum, munkadokumentumban Lényegében ugye azt mondjuk, hogyha több alelnöki posztot kell betölteni, akkor a szabályzat szerint azt a rangsort kell alkalmazni, amely a jelöltek eh, szintjén eh, tehát az adott rangsor, és ezt, ezt kell figyelembe venni, és felkiáltással lehet megválasztani az adott alelnököt, amikor felkiáltással szavazunk, akkor is az eljárási szabályzatnak megfelelően kell eljárni. Én ezt bevettem az én jelentésembe, csak úgy, mint Villand képviselő egy módosító javaslatát. Most DAF képviselő javaslatáról megnyitom a vitát, és DAF képviselő úr kap szót. Tisztelt elnök úr! Nyilván az a kérdés, hogy korlátozzuk -e ennek a jelentésnek a hatáját, és én egyetértek az ön megközelítésével abban a vonatkozásban, hogy milyen kérdést kell adni az alelnök kérdésére. Itt az alelnökök megválasztásának interpretálásáról van szó, és megfelelő munkát kell, hogy végezzünk ezzel kapcsolatban. Meg kell vizsgálnunk az egész elnökség megválasztásának, így az alelnökök, elnök és köztorok megválasztásának eljárását. A a jelenlegi rendszer kicsi arhaikus, ezt már egy ideje érzem. A nyers támogatás kinyilvánítások hát agregátumáról van szó, iszonyú hosszas a folyamat, nagyon sokszor szavazunk a parlament munkaidejéből, két napot vesz ez el, ugyanakkor nagyon nyers ez a rendszer, hiszen az elnökök, illetve a képviselők számára nincs meg a lehetőség, hogy a jelöltek között rangsoroljanak. De javíthatnánk a rendszert, hogyha megállapodnánk abban, hogy az egységes, átruházható szavazatrendszert vezetjük be. A parlament belső szabályzatában a szavazásokhoz. Mint tudják, ezt az úgynevezett STV rendszert nyilvános szavazásokon és alkalmazzák az Ír köztársaságban, Észak-Írországban és Máltán is. Ez különösen alkalmas egy kisebb testület esetében, ami elég szofisztikált és tájékozott, és úgy gondolom, hogy a parlament ilyen testület, kis választó testület, ami meglehetősen szofisztikált és tájékozott, és tudjuk, hogy a bürónak, az elnökségnek pluralisztikusnak kell lennie ahhoz, hogy a pártvélemények minden árnyalatát tükrözze. preferenciáink vannak, ugye személyekre lebontva, illetve párt preferenciákra, sőt nemzetiségek mentén is. Ezt az úgynevezett single transferable vote, vagy egységes átruházható szavazatrendszere jól tudja tükrözni. megfelelő módosítókat kellene így készíteni az eljárási szabályzathoz, aminek eh, melléklete eh, részletesen szabályozná eh, a szavazatszámlálási szabályokat az átruházható szavazat esetében, de a szavazó számára ennél nincs is jobb eszköz az egyes, a kettes, a hármas, a négyes, az ötös sorszámmal tudnák jelezni a preferenciájukat. És a szavazás kimenetele kiegyensúlyozottabb, átláthatóbb lenne sőt, ha mondhatom, korszerűbb is, mint a jelenlegi homályos rendszer, amivel rendelkezünk. Köszönöm szépen. Tehát akkor lényegében arról van szó, hogy pontosítani kellene a szöveget. Tehát jelenleg ugye egy első konzultációt kell mindenképpen lefolytatni, aztán lehet egy második konzultáció is az adott jelöltekről, de egy szavazásra kerül sor, és azok kapják meg a szavazatokat, akik hát elől vannak a rangsorban, és aztán sorra választ kapják meg a negyedik, az ötödik, a hatodik ö, ö, rangsorban lévőket. Az elhangzott rendszer szerint, és hogyha nagyon sok a jelölt, akkor az utolsóktól elveszik a szavazatokat, és az elsők kapják meg a szavazatokat, és így megválaszthatják őket. Gualtieri képviselő. Nem, még előbb DAF képviselő. I can circulate a... Hát, ha tegyem még azt hozzá, hogy szívesen közreadom az STV rendszernek egy nagyon világos ismertetőjét a kollégáknak, hogyha kérik ezt a képviselőtársak. Na most, hogyha csak egy szavazás van, annak az lenne az előnye, hogy lényegében azonnal meg tudjuk választani a jelöltek közül azokat, akiket tehát jelöltek. Köszönöm szépen, elnök úr. Az első meglátásom az, hogy szerintem nincs különösebb kapcsolat az ön véleményének tárgya között, illetve kiterjedések között, illetve Andrew Duff javaslata között. Mindkettő az alelnökökre vonatkozik, ez az egyetlen közös a kettőben, de teljesen eltérnek minden egyéb tekintetben. Nem látom, hogy hogyan lehetne ezt egy egyetlen egy jelentésbe összefogni ezt a két dolgot. Megtehetjük ezt természetesen, de ha csak logikusan, logikailag nézzük a dolgot, akkor két teljesen más tárgya van a két kérdésnek vagy ügynek. Általánosságban véve egyetértek azzal, hogy hogyan értelmezi ön az eljárási szabályzatot. Egy, egyetlen egy alelnök esetében, illetve egyetlen egy új alelnök kinevezés esetében azonban azt gondolom, hogy jó, jobb lenne, hogyha nem készítenénk jelentést az alelnökök megválasztására szorú rendelkezések módosítására lenne. Két oka van. Az első, ről már szóltam a koordinátorok ülésén. Úgy gondolom, nem kellene túl sok módosítást végezünk az eljárási szabályzattal kapcsolatosan. Már egyébként is sok a munkánk, és úgy gondolom nem kellene túl gyakran módosítani az eljárási szabályzatot. Természetesen, ahogyan DEF képviselő is nagyon helyesen mondta, hogyha meg akarjuk változtatni az alelnökök megválasztásának mechanizmusát, most van itt ennek az ideje, de lényegében azt gondolom, hogy jelen pillanatban nincs értelme egy ilyen komplikált mechanizmust bevezetni, csak azért, hogy kettő-három szavazás megismétlését elkerüljük. Úgy gondolom ez nem egy különösebben nagy probléma. És ezen felül látnunk kell azt is, hogy e, azon felül, hogy nagyon összetett a, a számítási mechanizmus, Ön nagyon jól összegezte a helyzetet. Nem mindig olyan könnyű összegezni a szavazatokat, és nem olyan könnyű előrevetíteni a lehetséges eredményt sem, de összességében azt gondolom, hogy a jelenlegi mechanizmus ezektől eltekintve viszonylag egyszerű. És természetesen, hogyha nincsenek konfliktusok, politikai problémák, akkor nyilván lehet, hogy többször kell szavazni, ez az egyik folyamánya a jelenlegi rendszernek, de én úgy gondolom, ez nem olyan nagy probléma, hogyha egy szavazás helyett két vagy három alkalommal kell szavaznunk. Tehát az eljárási szabályzat ilyetén módosítása, valamint egy olyan mechanizmus bevezetése, amely nem olyan elterjedt, Ön szólt arról, hogy mely országokban használják ezt a rendszert, ez egy kisebbség, kevés ilyen országban, és azt hiszem ennek oka van, az az oka valószínűleg, hogy nagyon összetett ez a mechanizmus, tehát úgy gondolom, hogy nem kell bevezetnünk egy ilyen nagyon bonyolult mechanizmust. A szavazás megismétlése emellett egy lehetőség arra is, hogy ellenőrizzük adott esetben azt, hogy a megállapodásokhoz tartották-e magukat. Tehát, hogyha egyetlen egy szavazatra kerül csak sor, van ennek előnye is, de lehet hátránya is. Úgy gondolom tehát összességében, hogy az ön jelentésének tárgyát nem kellene kiterjeszteni, Köszönöm szépen. Tarkovsky. Tarkovsky kollega. Well, I mean, three points. First of all... Három dolgot említenék. Először is itt a kérdés, hogy egy jelentésben kitérhetünk-e mindenre, avagy sem. Nekem vegyes érzéseim vannak ezzel kapcsolatosan. Másodszor Egyetértek Andrewval abban, hogy egy olyan reform, szükség van egy reformra az alelnökök megválasztásával kapcsolatosan, hiszen nem szeretnénk bócot csinálni magunkból, ahogyan azt legutóbb is történt. És harmadsorban, hogy egyetlen egy átruházható szavazás révén Tehát, hogy egy átruházható szavazat révén történjen ez vagy sem, Nekem tetszik ez az elgondolás összességében, de nem vagyok teljesen biztos benne, hogy a képviselőknek és a frakcióknak ez tetszeni fog. Először is ugyanis azt látom, hogy a frakciók általában allergiásan reagálnak az akadémiai megoldásokra. Másodszorban pedig ez a rendszer nem túl ismert Európa kontinentális részén, és sokan úgy érezhetik, hogy idegen és túl összetett. Noha én személyesen nem gondolom, hogy nagyon összetett, és azt hiszem, hogy a Wikipédia magyarázza el a legjobban az almák és körték példájával. Lehet ezt mi is felhasználhatnánk ezt a példát, de azt gondolom, hogy leszámítva az itt ülő képviselőket és az ír képviselőket, könnyen megértik a képviselők. Szerintem nem áll olyan közel hozzájuk ez. Fontos lenne ezen is elgondolkodni, bár egyetértek Roberto meg, megjegyzésével is, de azt gondolom, mindenképpen el kell gondolkodnunk az alelnökök megválasztásának mechanizmusán. A kérdés, hogy ebben a jelentésben mutassunk -e be, terjesszünk elő egy javaslatot erre, vagy más eljárás folyamán, és hogy hogyan járjunk el pontosan, hiszen ez egy nagyon érzékeny politikai kérdés lehet a legtöbb frakcióban. Köszönöm. Hefner. Hefner képviselő. Yes, thank you, and at the same time, excuse me. Igen, köszönöm szépen, és ugyanakkor eh, elnézést kérek, hogy fél órára ki kellett mennem, a Júri szakbizottságba kellett beugranom. Megpróbálok eh, röviden fogalmazni. Úgy gondolom, hogy az újdonságokra mindig időt kell szánni. Jó dolog a hagyományokat ápolni, de hogyha új találmányok vetődnek fel, akkor miért ne használnánk ki Eh, az előnyüket. Én eh, dolgozom egy olyan helyen, ahol ezt az átruházható eh, szavazatot használjuk, nagyon könnyen használható, gyorsan megvan az eredmény, és nagyon demokratikus az eljárás. Számomra az az érv, hogy sok kollega nem ismeri, az nem igazán érvényes érv, az, hogy olyan nem annyira elterjedt a többi parlamentben, szerintem nem jelenti azt, hogy van valami oka annak, hogy mások nem használják. Szerintem mások sem ismerik, és nagyon sok olyan testület van a világon, ahol hezitálnak az emberek az újdonságok hallatán. Szerintem mielőtt döntést hoznánk erről a jelentésről, kipróbálhatnánk, hogy itt a szakbizottságban kísérleti jellegen hogyan működne ez a single transferable vote, mert tényleg nagyon okos, intelligens mechanizmus véleményem szerint, és én támogatnám Andrew Duff javaslatát, hogy vezessük be az elnök, az alelnökök és a questorok megválasztásánál, mert a régi rendszerről bebizonyosodott, hogy nem igazán jól működik. Az STV sokkal jobb megoldás lenne. Még egy dolgot említenék nagyon röviden. Már egy korábbi vitában is elmondtam, valakinek a megválasztása egy fontos tisztségbe, hogyha közfelkiáltással történik, az számomra, hát nem is tudom, hogy mondjam, nem igazán kifinomult megoldás. Vannak olyan helyzetek, amikor a jelöltek nevét be kell jelenteni, meg kell beszélni, hogy ki kit jelöl, Előfordul, hogy a többség nem bízik egy jelöltben. Azt hiszem, hogyha valaki elnök, alelnök, vesztor kíván lenni, akkor egyértelműen meg kell, hogy tudjunk győződni róla, hogy a ház többségének a támogatását élvezi az adott jelölt. Én akkor is szavaznék, hogyha nincs több jelölt, mint a hány betöltendő tisztség, mert még hogyha egyetlen jelölt is van egy tisztségre, hogyha nem kap elegendő szavazatot, akkor más kell helyette találni, mert nem élvezi az őt megválasztók többségének bizalmát, akkor ne ő töltse be azt a tisztséget ezért gondolom, hogy talán érdemes lenne eltérni némiképpen a kiinduló témánktól a jelentésben. Bízom benne, hogy jó megoldást találunk majd. Aztán még credo. Köszönöm szépen. Lenne egy javaslatom, módszertani javaslat. Mi is az alap? Létezik már egy munkadokumentum, amelyet én már előterjesztettem, bemutattam. És itt arról van szó, hogy az eljárási szabályzaton változtassunk. Ugye az, ha több alelnököt kell megválasztani, akkor ö, ma a 15 cikk értelmében járunk el, közfelkiáltással ö, választjuk meg, és az, hogy hogyan választjuk meg az adott el alelnököt. Hát ez annak az alapján történik, hogy hány jelölt van, hány a betöltendő hely, és a rangsort meghatározzuk. Itt egy, aztán szavaznunk kell, tehát itt erről szól a javaslat. Úgy gondolom, hogy a többi javaslattal kapcsolatosan nincs semmiféle konszenzus jelenleg. Tehát nincs még a többi javaslattal kapcsolatosan egy érett konszenzus megállapodás. Na most csak titkos szavazásról beszélni ami a rangsorolást illeti az elnökök esetében, vagy a kvesztorok esetében nem tűnik számomra megfelelőnek. A DAF javaslat pedig hát egy kicsit eltúzzott szerintem, ugyanis az elnökök esetében ugye egy elnökről van szó. A helyzet teljesen világos. Itt van Wieland kollega is velünk, ő azt kéri például, hogy legyen egy minimum jelölt szám, tehát lényegében itt három javaslatról van szó. Az én javaslatomról, ugye, amely a szavazásra kvesztorokra is kiterjeszteni. Aztán van egy másik javaslat, egy közbenső, a villantféle javaslat. Erről is el kellene gondolkodni. Ez is esetleg egy logikus javaslat lehet. Tehát itt abban az esetben, hogyha több az alelnök, nem csak egy, akkor az ő javaslatát is meg lehet vizsgálni. A DAF javaslat pedig, ugye én igazából értem ezt a javaslatot, azonban nagyon el kéne gondolkodni ezen a javaslaton. Én úgy gondolom, hogy az én jelentésemben azt fogom bevenni, ami már a munkadokumentumban is benne van, tehát itt nem csak az alelnökök, hanem a kvesztorokra is kiterjesztem ezt a folyamatot. Villand képviselő javaslatát pedig felül kellene vizsgálni, át kéne ö, tanulmányozni, DAF kollega javaslatát úgy szintén, és abban az esetben, hogyha nem tartjuk elég éretnek ezt a javaslatot, át kell dolgozni, Gualtieri kollega is elmondta az, hogy mennyire bonyolult ez az egész mechanizmus, és egy elmélyült elemzést kell mindenképpen elindítani ezzel kapcsolatosan. Remélem, hogy a jelentést nem sokára be tudom majd mutatni önöknek a módosítókkal együtt. Rendben van, köszönöm szépen. Már 5 óra elmúlt, és át kellene térnünk a koordinátorok ülésére, de a következő napirendi pont, egy nagyon egyszerű napirendi pont, a parlament eljárási szabályzatában a módosítások előterjesztési indizványozásáról szóló 156. cikk értelmezése Hát ez a tízes napi rendi pont egy véleményt kért Léne elnök úr. Nevezetesen itt egy értelmezésről van szó, nevezetesen arról, hogy a módosításokat elektronikusan is alá lehessen írni. az 156-os cikk nem szól a, a modalitásokról, a módozatokról, arról szól, hogy alá kell írni az adott módosítókat, de hogy ezt elektronikusan is megtehessék, ehhez egy értelmezésre van szükség, és az eljárás szabályzatot módosítani kell. Hát ez egy kísérleti szakasz lenne, Erről szól a javaslat. A levelet, amelyet megírtunk, már megkapták. Holnap kell szavazni erről a témáról, hogyha nincs észrevétel, mert úgy tűnik, hogy nincs, akkor így fogunk eljárni. Most akkor lezárhatjuk az ülést, és egy nagyon-nagyon rövid szünet után 5 perc múlva kezdjük a koordinátorok ülését kérem, hogy akkor siessenek, mert azt hiszem, hogy nagyon érdekes meccsek is lesznek a televízióban, tehát szeretnénk a koordinátorok ülését is gyorsan lebonyolítani. Irlanda e